a bizottság fogadott el körülbelül egy évvel ezelőtt, kicsit több, mint egy évvel ezelőtt. Nos, a mentesítési eljárás szintén részét képezi ennek a folyamatnak, ugyanis a parlament részéről volt egy olyan módosítás, amely kérte, hogy ez külön jogi formában kerüljön rendezésre. Ezt elvetették, a bizottsággal való közös mentesítési eljárás érdekében. A bizottság kidolgozott egy javaslatot, a parlament képviselőinek bevonásával, illetve szakértők bevonásával. Non-pépereket is megvalósítottunk ennek keretében, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó kereten belül valósítottuk ezt meg. Egy dokumentum született, amelyben a számvevőszék állításaira egy szakértőkből álló csoport adott választ, és az Európai Parlament képviselői is többször találkoztak a parlament képviselői, tehát találkoztak a szakértőkkel, a GTI-okkal, a joint undertakingek, illetve az ipar képviselőivel. Mi úgy gondoljuk, hogy teljesen átláthatóak voltunk a közös mentesítés keretén belül. az Európai Parlament egy külön ö, mentesítési eljárást kívánt ismét bevezetni, úgyhogy megpróbáltunk ezen a munka hipotézisen dolgozni. Természetesen itt azért vannak ö, olyan ö, idő, lejárati, illetve eljárásjogi kérdések is, amelyeket még tisztáznunk kell. December 1-én jár le az ellentmondás időszaka, és február 1-én kezdődik meg a tényleges mentesítési szakasz. Nos, itt a tartalmi kérdésekkel kapcsolatban a 208-as cikk, amely a külön mentesítési eljárást írja elő, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a pénzügyi kereten belül a decentralizált ügynökségekre vonatkozik. Természetesen értem azt is, hogy ezekkel kapcsolatban nincsenek ellenvélemények, sőt vita sem, szerencsére. A decentralizált ügynökségekre gondolok. És a 209-es cikk pedig a PPP-kre vonatkozik, amely egyfajta pénzügyi modell rendelet. Itt a GTI-ok -ok kerülnek a tanácson belül nem sokára megvitatásra, és a parlament véleménye is majd ide tartozik. A delegált jogi aktusok, amelyeken majd még kell dolgoznunk, egy egyszerűsített változata a pénzügyi rendeletnek, és főként azokra a kritikákra próbál választ adni, amelyek a administratív nehézségekre vonatkoznak, főként a pénzügyi keret kapcsán, az ügynökségekre vonatkozólag. Ezeket egyébként itt a parlamentben is, ezeket a, ezeknek a kritikáknak hangot adtak az iparák képviselői 2009. szeptemberében például, a serpák a joint undertakingekben 2009-ben és 2010-ben is hangsúlyozták ezeket az észrevételeiket. Nos, amennyiben meg akarjuk változtatni a felhatalmazáson alapuló rendeletet, és külön kívánjuk választani a mentesítési eljárást, ehhez meg kell változtatni a jogszabályt magát, a 209-es és a 60-as cikkeket, valamint egy új jogszabályra lesz szükség a bizottság részéről, és ehhez idő kell. Számomra elég világosan kirajzolódik az, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a PPP-k esetében 2014. január 1-én nem, valós, nem lehet majd már ezt addig megvalósítani, pedig a GTI-ok -ok addigra már elkezdenek működni. Marad a 208-as cikk, most ennek már december 1-én életbe kellene lépnie, és a GTI-oknak vissza kellene, vagy kellene tudni számítani erre a felhatalmazáson alapuló jogi aktusra. Igazából az a kérdés merül fel, hogy vajon most még az év közben érdemes a 209-es felhatalmazáson alapuló jogi aktust megvaló, megváltoztatni a joint undertakingekre vonatkozólag a 2014-es évben, vagy ennek folyamán valamikor. Tehát ezek a kérdések merültek fel, és ide tartozik az is, hogy a GTI-ok, illetve az ipar képviselőivel találkoznunk kell, tehát azért vannak itt pozitív vízhangok is, ugyanis nem minden GTI ellenzi azt, amit javasoltunk, a következő hetek, hónapok, napok során világosabbá fog válni a helyzet, és a bizottság is minden bizonyal támogatni fog bennünket abban, hogy ezeket a kérdéseket minél hamarabb tisztázni tudjuk. Rivellini úr által felvetett kérdésekre gondolok főképpen, és elnézést kérek, hogy hosszú voltam. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Wortmeldungen. Drei. Köszönöm szépen. Ketten, hárman akarnak felszólalni. Gressle Rivellini úr és Odi úr. Kreszle képviselő. Jelentéstevőként én foglalkozom a delegált jogi aktusokkal, és hát Paradi úr, minden tiszteletem az öné, de ez nem volt valami hasznos. Tegnap volt egy ülés, ahol a Költségvetés és Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság minden koordinátora is jelen volt, Gayer kolléga és Mulder úr asszisztense is jelen volt, és mindannyian egyetértettünk abban, hogy a jogainkról nem akarunk lemondani. Tárgyalásaink alapját már régóta ez képezi, módosítóként is megfogalmaztuk ezt, és arra hagyatkoztam, abban bíztam, hogy a 208-209-es cikkel kapcsolatos kérdés nem vezet oda, hogy majd veszítünk a mentesítéssel kapcsolatos jogainkból. De most a delegált jogi aktusok révén mégis ez a helyzet, már a nyári szünet előtt is vitatkoztunk erről, és most újra itt tartunk. Nem akarunk lemondani erről a jogunkról, sőt nem is mondhatunk le róla, hiszen az utánunk következők kell szemben is felelősségünk van. Tárgyaltunk, és aztán érkezett egy fontos új tájékoztatás, miszerint a GTI-k a parlament mentesítésének körébe akarnak tartozni, a parlament mentesítése alá akarnak esne, esni. Most, hogyha végül érdekes volt látni, hogy a, azt mondják, hogy inkább a parlamentnél maradnak, mint, a bizottság, mint hogy a bizottság alá tartozzanak. Mi mindig azt mondtuk, hogy nem akarjuk a közvetlen mentesítést átadni, nem akarunk erről lemondani, az ITRE bizottságbeli kollégák is úgy vélik egyébként, hogy maradjon minden régiben. És hogyha a bizottság adná a mentesítést, akkor az rossz lenne a PPP vállalatoknak is, hiszen akkor egyre bonyolultabb lenne az auditálás, hiszen lenne egy külső auditáló is a számvevőszék mellett, rövidebbek lennének a határidők, és már létezik egy jó együttműködés is, amiről a gt k nem akarnak lemondani. Ezért tegnap abban állapodtunk meg, hogy ma a delegált jogi aktust nem utasítjuk el élből, hanem elhalasztjuk a szavazást. Tehát a határidőt kitoljuk, lehet, hogy akkor november vége előtt szükség lesz még egy szavazásra, de időközben megpróbálunk azért egy gyakorlati megoldást találni a bizottsággal. Nekünk ez érdekünk, de ez a gyakorlati megoldás nem állhat abban, hogy a parlament elveszíti jogait. Köszönöm. Rivellini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Figyeltem a vitát a pénzügyi rendelet javaslattal kapcsolatban a PPP-k tekintetében. Főként azokra az intézkedésekre gondolok, amelyek a jelentési kötelezettségek, illetve a mentesítési eljárásra vonatkoznak. Miután a bizottsággal és a számövőszékkel konzultáltam, azt szeretném javasolni a KONCAK bizottság tagjainak, hogy kérjék, vagy kérjük, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt annak érdekében, hogy az új MFR, illetve vonatkozó jogi, delegált jogi aktusok hatásait meg tudjuk vizsgálni. Elmondom, hogy miért is kérem azt, hogy gondolkodási időt, további gondolkodási időt kapjunk. A PPP-k bebizonyították azt, hogy nem tetszik nekik a mentesítési eljárás rájuk vonatkozó része. Vagyis, hogy minden PPP-re egy külön mentesítési eljárást akarunk bevezetni, mert ez számukra nem hatékony és nagyon nehézkes. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a privát szektor pénzügyi hozzájárulása igen fontos, ugyanis ennek egy ilyen nagyon nagy kihatása van az egész gazdaságra, és éppen ezért nem szabad, hogy bürokratikus módon lefékezzük ezt a folyamatot, és inkább gyorsítanunk kellene az eljárásunkat. Az FR 208-as cikke a 209-eshez vagy azzal szemben mentesítési eljárást ír elő. A számvevőszék az új eljárással kapcsolatban aggályokat fogalmazott meg, főként az ellenőrzés hatékonysága, az audit átláthatósága, illetve a felelősségkörök meghatározása szempontjából. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a számvevőszéket szembevőszéket nem, kérdezték, nem kérték ki a véleményét a PPP-kre vonatkozó delegált jogi aktusok tekintetében. Tehát az jelenleg érvényben lévő jogi keretekkel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy legalábbis formális szintén a számvevőszéknek véleményt kell -e benyújtania. Nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy a számvevők szék főtitkára egy levelet küldött a DG Bud-nak, amelyben rámutat azokra a kritikus pontokra, amelyek a javasolt pénzügyi rendeletben szerepelnek. Nem világos még továbbá az sem, hogy milyen kritériumok alapján és hogyan kívánjuk a cégeket PPP-nek minősíteni vagy sem. Tehát, mi lesz, tehát mely cégek vagy konstrukciók lesznek az új rendelet hatásköre alatt? Az új eljárás mindenképpen nagy hatással lesz a KONT szakbizottság munkájára is. Éppen ezért fontos az, hogy a KONT szakbizottság tagjai megfelelő információkkal rendelkezzenek az új rendszerről. A bizottság elképzelhető, hogy érdekellentétben áll majd mindkét irányba. Főként akkor, amikor a bizottsági könyvvizsgáló egyben egy vagy több PPP könyvvizsgálója is, ez a 2.1-es cikkben szerepel. Az sem világos továbbá, hogy milyen hatása lehetne egy rugalmasabb, illetve hatékonyabb pénzügyi keretnek, főként akkor, amikor a PPP-k auditjait kihelyezzük, ki szervezzük. A pénzügyi rendeletben azt olvashatjuk, hogy szeretnénk, e, illetve hogy mi szeretnénk egy munkacsoportot, egy adhok munkacsoportot, vagy egy szakértőkből álló munkacsoportot létrehozni, amelyet a KONT és a BADS szakbizottságok illetve az illetékes többi szakbizottság is el kell, hogy ismerjen. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Támogatni szeretném az elhangzott javaslatot, nagyon sok anyagot kaptunk, én ezt az anyagot nem láttam. Azok az anyagok, amelyeket felsorolt a bizottság képviselő, nem láttuk mind. Személyesen a következőt szeretném mondani, és ellenezni szeretném az általános bizottsági mentesítésbe mindezt, hiszen úgy tűnik, hogy jelenleg nem lehet megtakadni a mentesítést. A közös vállalkozások tehát melyek azok a vállalkozások, akik jelentős tudományos gazdasági eredményeket értek el? Tehát a Szipari Bizottság tagjaként, ezt támogatni tudom, a Szent Költségvetés Ellenőrzés Bizottság tagjaként. Rübik úr volt a jelentéstevője az elmúlt alkalommal vállalkozások témájának. Tehát öt vagy négy ezen vállalkozások illetve az ő jelentése azon 5-4 jelentéshez tartozik, amelyekkel kapcsolatban fenntartásaim vannak. Ezeknek a közös vállalkozásoknak a üzető igazgatóiknak el kell mondani azt, hogy miért nem voltak belső ellenőrzések, erre magyarázatot kaptunk. Tehát az e- a parlamentnek politikai ellenőrzést kell gyakorolnia ezen vállalkozások felett, ami pedig az ipari részevőket illeti. jelentős aggályok vannak. Éppen ezért nagyon fontos rendet teremteni, mindegy, hogy az Airbusról van ez szó, illetve más vállalkozásokról. Annak érdekében, megfelelően tudjuk ellenőrizni az Európai Unió által vállalt részt, illetve az adott vállalkozás által bevitt részt. Én ezt támogatom azért, hogy világosabban lát, lássunk, viszont az Európai Bizottság részéről nem tartom jónak azt a jelenlegi költségvetési jogályok mellett, hogy a parlamenttől eh, elvegye ezt a kompetenciát. 208-209 kapján én ebből nem értettem semmit. Értettem, hogy a 208 az a magán, a 208 a eh, privát részt tette ki, Tehát tudnunk kell azt, hogy milyen itt a felállás. És két kollégámhoz ö, csatlakozni szeretnék. Szeretnénk időt kérni még ennek a kérdésünk megvizsgálására. Nagyon fontos, hogy a parlament politikai és ellenőrzési kompetenciáiból ne veszítsen. Köszönöm szépen. Äh, az érveket megosztottuk egymással, így szavazhatunk arról, mint ahogy korábban megállapodtunk hogy ezt a pontot elhalasztjuk, illetve meghosszabbítjuk a határidőt, ezzel ki tud egyetérteni, ezt kérjük, nem tegye fel a kezét, ki ellenzi, ki tartózkodik, a nagy többség, tehát ezt támogattam. Ezzel a bizottság is hallotta az üzenetünket, és most az elgondolkozás szakaszára kerül sor, annak érdekében, hogy a bizottság is megfelelő javaslókat tudjon kidolgozni, ezért, hogy a parlament agájaira tekintettel lehessen. Tehát ezzel a közös költségetési költségvetés ellenőrzés bizottsági ülést lezárom, és folytatjuk a kokobú ülését. Következő pontunk az 1.2013-as számú különjelentés. Itt az élszer feldolgozó iparról van szó. Gerben Jan Gebrandi úr a jelentéstevő és Jan Kinst úr képviselő az Európai Szembevőszéket, ott köszöntöm ott körünkben. Meg szeretném kérdezni, hogy kére szót Gerbrandi úr, mint jelentéstövő, vagy, együk, vagy hagyjuk először a számvevőszéket szólni. Parancsoljon! Elkezdhetjük a számvevőszékkel, akkor Kinst úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy bemutathatom a szemvevőszék speciális jelentését az élelmiszerfeldolgozó iparról, és Gebrandi úrnak gratulálni szeretnék, hogy egy nagyon jó munkadokumentumot készített el. A vidékfejlesztési eh, politika részeként 6,5 milliárd eurót eh, biztosított 13-tól olyan vállalkozások számára, akik eh, élelmiszer feldolgozás, illetve mezőgazdasági termékek és eh, erdészeti termékek eh, piacra juttatásával foglalkoznak. Tehát nagyon fontos az ő piaci helyzetüket javítani, versenyképességüket erősíteni. Ezt a finanszírozást a nemzeti finanszírozás is kiegészíti, így összesen 9 milliárd euróról van szó. Startupokkal kezdődik ez a finanszírozás a vállalkozás alapításához illetve új élelmiszerfeldolgozási üzemrészek létrehozásához. A számvevőszék felszerette volna mérni azt, hogy az Európai Unió támogatás nyújtás az élelmiszerfeldolgozáshoz hasznos volt-e, hatékony volt-e mezőgazdasági termékek esetében, és elnök úr, ennek a jelentésnek eh, jelentős a fontossága, hiszen a legnagyobb, legversenyképesebb élelmiszerfeldolgozó vállalatoknak adjuk ezt a pénzt. A kulcsontosságú végkövetkeztetésekre szeretnék kitérni. A tagországok nem demonstrálták világosan a kifizetési terveiket, és általános terveket rögzítettek éppen ezért, szinte az összes élelmiszerfeldolgozó állatban befogadhatóak voltak a pályázatok, de sajnos nem olyan célokat rögzítettek, amelyekre szállni kéne. A tagországokat arra kértük, hogy speciálisabb célok rögzítsenek az igények felmérésében is, de sajnos erre nem került sor. A tagországok a projekteteket nem a legnagyobb profittal rendelkezőket választotta ki, különböző kritériumokat rögzítettek a kiválasztásnál, meg a potenciális projekteket hivatottak támogatni. A jelentés példákat mutat be a nem megfelelő projekt kiválasztása, ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagországok az összes befogadható projektre adnak támogatást, ahelyett, hogy csak a legversenyképesebbeket támogatnák. A tagországok nem mérték fel azt, hogy a kedvezményezetnek szüksége van állami támogatásra a megvalósításhoz, illetve azt, hogy a befektetés támogatás javítja a kedvezményezett vállalat helyzetét a versenyképességet illetően. Az ágazat versenyképességét tekintve, illetve mivel nagyon sok vállalkozás kapcsolódott ebbe bele, nagyon sok projekt kvalifikált. A kockázat felmerül, miszerint az intézkedés csak egy kis segítséget jelenthet az élelmiszer feldolgozásban. Ezeket a hiányosságokat taglalta 24 projekt esetében a számbevőszék, és mint említettem, a hatékonyság gát az intézkedésnek az bizonyítaná, hogyha kiválasztott projektek valóban hozzáadott értéket teremtenének, és ne kerüljenek zsákutcába a projektek. Viszont a 24 projektból csak két projekt teljesítette az összes szempontot, 10 projekt teljesítette a kritériumok egy részét. Hangsúlyozni kell azt, hogy ennek a projektnek a sikerét eh, nem lehet csak a kiválasztás módszeréhez kötni, hiszen ugyanazok a tagországok a felmaradó 12 projektet is kiválasztották. Ezekről úgy ítéltük meg, hogy hatékonyságuk igen alacsony. Végül pedig a tagországok nem követik az eredményeket megfelelően nyomon, illetve a középképp távú értékelések eh, nem elég hatékonyak a számvevőszék. Néhány héttel ezelőtt a speciális auditot fogadott el a monitoring és értékelési intézkedéseket, illetve a vidéki térségben, és szívesen bemutatom majd ezt a jelentést ebben a szakbizottságban. A szemvevőszék számos ajánlást fogalmaz meg ebben a, ebben a jelentésben. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig megadom a jelentéstevőnek a szót, Gebrandi úrnak parancsoljon. Mr. Chairman, and, uh, thank you, Mr. King. Köszönöm szépen Kings úrnak is a világos uh, magyarázatot. Talán csak mi ketten vagyunk itt már, ebben a teremben. Nem tudom, hogy esetleg kérhetem, hogy szavazzunk erről a jelentésről néhány percen belül. Nos, viccet félretéve. Hát igen, hogyha különbözőképpen szavazunk, akkor lehet, hogy ez problémás lett. Na jó, majd meggondolom. Nos, világosabban szólva, és komolyra véve a szót, én úgy gondolom, hogy Európában nincsen egyetlen egy olyan ember sem, aki miután elolvasta a számövőszék jelentését, nem mondaná azt, hogy az 1-es, 2-es és 3-as intézkedéseket azonnal mostani hatállyal szüntessük be. Nagyon sok különleges jelentést olvastam a számvevőszéktől, és igen sok ezek közül eléggé aggasztó helyzetet írt le, a végkövetkeztetések a számvevőszék részéről ezzel az 1-2-3 intézkedéssel kapcsolatban mit teszünk Európában 5 milliárd, 5,2 milliárd eurós összeggel, amely a, az adófizetők pénzéből jön. Hát objektív mértékegységekre van szükség, Mit jelent az, hogy általános, tehát mi az, ami, ami objektív kritériumnak tekinthető, például a mezőgazdaságban, a vidékfejlesztés területén. Nos, ezzel az általános céllal több mint 5 milliárdos támogatást adunk olyan nagy cégeknek, akik maguk is meg tudnák venni a mezőgazdasági gépeiket. Ez egészen felháborító. Ráadásul egyáltalán nem derül ki, hogy mit is akarunk hozzáadott értékként látni. Tulajdonképpen, mintha nem is kérnénk, hogy legyen hozzáadott érték. Ezen felül, most idézek, az egyetlen cél az az, hogy az érintett élelmiszeripari és marketing cégeknél mutatkozzon előny. Most uh, akkor a magáncégeket akarjuk támogatni? Egész egyszerűen nem értem, hogy mi történik itt. Nem indokolt az, hogy ilyen óriási összegeket utaljunk ki. A számvevőszék az élelmiszeriparban nem igazán lát rá okot, hogy támogassuk ezt, tehát nem is szükséges. Úgyhogy nem racionális. Az egész intézkedés nem racionális. Nincsenek célok sem, és nem tudjuk ellenőrizni az egész folyamatot, és ennek ellenére 5,6 milliárd eurót költünk el. És még ez nem minden. És nem is először vitázunk már erről, a jelenlegi MFF tartalmaz ezeket a problémákat, a korábbi, ez kicsit talán jobb volt a helyzet a korábbi MFF-ben. Nézzük meg majd, mi lesz a következő pénzügyi tervezési időszakban. Lehet, hogy semmi sem fog változni. Tehát először is. Mit kell tennünk parlamentként? Ezen jelentés fényében. Hát szerintem el kellene gondolkodnunk azon, hogy ezt a kritikát hogyan tudjuk beépíteni a saját munkamódszereinkbe. Az Agri-nak a környezetvédelmi ö, sémájával kapcsolatban egy ugyanilyen nagyon negatív számövőszéki jelentést olvashattunk, ott sajnos nem sikerült körül keresztülvinni az, azt, amit szerettünk volna. Az egyetlen dolog, amit én tettem akkor, az az volt, hogy összekötöttük a célokat a pénzzel. Márpedig ezt szerintem minden egyes költségvetés esetében napi szinten meg kellene tennünk. A 2012-re vonatkozó éves jelentés két nappal ezelőtt került, vagy látott napvilágot megpróbálja ez a jelentés felderíteni, hogy mit is tettünk a pénzeinkkel, a pénzünkkel. A kérdés a következő. Hogyan tovább? A következő MFF nem sokára végérvényes lesz, valószínűleg már nem fogjuk tudni megváltoztatni, de valamit azért mégis kellene tennünk, ezt nem hagyhatjuk mégsem. Az egyetlen dolog, amire én gondolni tudok, és egyébként ez az, amit a számvevőszék is javasol, és ez lenne a bizottsághoz intézett kérdésem témája is, hogy a tagállamoknak még elő kell állniuk a vidékfejlesztésű programjaikkal. A kérdésem a bizottság felé a következő, vajon a bizottság hajlandó-e arra, hogy csak azokat a vidékfejlesztési programokat ismerje el, amelyek egy világos stratégiát tartalmaznak, és ezen belül a mezőgazdasághoz kapcsolódóan az élelmiszeripari cégeknek indokolt esetben nyújt csak támogatást. Más választási lehetőséget nem igazán látok. De így nem csak a 10%-ot, hanem a teljes költségvetési sort át lehetne helyezni a tartalékba a következő évben. Valahogy itt a házon belül is jobb végkövetkeztetésekre kellene jutnunk az ilyen típusú speciális jelentések tekintetében. Köszönöm. Zunächst mal darf ich äh, darauf hinweisen, dass sich die Anzahl der Mitglieder um 50 Prozent erhöht hat. 50%-kal növekedett a tagok száma időközben. Gájer úr is itt van. Folytassuk a tanácskozásunkat, magunk között vagyunk. Lehet, hogy ez sokkal értékesebb ülés, így a kocsigatás ellenőrök mindig eh, odafigyelnek a megfelelő értékre. Gebrandi úr elmondta a véleményt. Köszönöm a számvevőszéknek is ezt a kitűnő jelentést. Én vagyok az illetékes a Kléve esetért, a német-holland határon, és nagyon meglepett az, amikor láttam, hogy hova kerül az európai pénz. A Kléve a legnagyobb befogadója az agrártámogatásoknak, A kártyás céget mindenki ismeri Németországban, hiszen Németországban ők egy óriási édességgyártó cég, Belgiumban is lehet ezeket a terméket vásárolni, nincsenek likviditási problémái a cégnek. De nem gondolom, hogy európai pénzekkel kéne tovább édesíteni a helyzetét ennek a vállalkozásnak, tehát a számomra érthetetlen. És a szembevőszéknek igazán amikor azt mondja, hogy a tagországoknak. Aztán végképp mindegy az, hogy a vállalkozások mezőgazdasági támogatást kapnak el, hogy ők nehéz helyzetben vannak-e, szükségük van-e a munkahelyek megtartásához, az innovációs támogatásra. Ha megnézzük a német hatóságok viselkedését, akkor itt nem egy egyedi esetről van szó, hanem elterjedt hozzáállásról. Éppen ezért ilyen véleményében nem eh, értek egyet azzal, hogy a bizottság bármilyen is kényszeríteni tudja a tagországokat. Tehát itt elérkeztünk a probléma gyökeréhez. Nem tudom ugyan, hogy ezen hogyan tudunk változtatni. Ebben a körben nem kell arról beszélnem, hogy milyen hatalmas a különböző frakciókban az agrárlobbi ebben a házban, amikor megnéztem azt, hogy az Agri Csoros úr eh, javaslatából mit alakított ki, és sajnos az én frakcióm is bekapcsolódott ebbe, de ez azonban nem jelenti azt, a fáradozása, hogy fáradozásainkat le kéne állítanunk. Tehát én azt gondolom, hogy Ezeket a témákat vitassuk majd meg akkor, ha Csolos eh, a mentesítése kapcsolatban eh, eljön ide hozzánk a meghallgatásra, hiszen ez a téma rendkívül fontos és rituális módon taglaljuk ezeket vele. A második pont pedig plenárisra is kell vinni ezt a témát. A koreátoroknak kéne arról egyeztetniük, hogy ebből saját kezdeményezésű jelentést készítünk-e, hogyha az Bizottság is részt venne ebben, azt én hasznosnak tartanám, illetve hogy legyen ebből majd szóbeli kérdés. Hát itt egy eh, nagyon érdekes eh, vitát kezdeményezhetünk, azt gondolom. Köszönöm szépen. Mm, kérdések hangzottak el. A bizottság képviselőjét szeretném megkérdezni, hogy állást tudnak-e foglalni az elhangzottakkal kapcsolatban. Szúza Óva úrnak adom meg, az Agri főigazgatójának parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a számvevőszék eh, képviselőjének előadását, illetve a jelentéstevő megjegyzéseit. Szeretnék néhány olyan elemre visszatérni, amelyeket figyelemmel kell kísérni az ítéletben is, amelyet majd az intézkedéssel kapcsolatban megfogalmaznak. A jelentés tevő egy világos, specifikus kérdést tett fel, mi szerint létezik-e fejlődés a célokat illetően az intézkedésnek köszönhetően. Én azt gondolom, hogy az új programozási időszakban jobban kell összpontosítani a célokra, illetve a vidékfejlesztés hat prioritására. Én azokra az intézkedésekre gondolok, amelyek a kollektivit minőséghez kapcsolódna. A kettes és a hármas prioritásokra, a jövőbeni eh, szabályozás kettes hármas szabályozására. 18-as cikke tér ki erre, a jövőbeni rendelet 18-as cikkeje, illetve a 20-as cikkei bizonyos részei. Tehát nagyon fontos, a mennyiségi szempontokra is összpontosítani, illetve a kedvezményezettek körére. Tehát itt egy olyan logikával találkozunk, amikor a tagországok egy saját stratégiát alakítanak ki, definiálják igényeiket, amelyeket ebben a stratégiában rögzítenek, és elhatároznak egy programot, amely szintén azonosítja az adott térség igényeit, illetve azokat az intézkedéseket, amelyek segíthetik az összpontosítást egy adott célra. És természetesen ezt egy kereten belül kell értékelni, olyan értékelési kereten belül, amelyek a, a mutatókra támaszkodnak, és a hatékonyságot hivatottak felmérni. Tehát a jelentéstevő ebben az irányban szeretne haladni, és célja is ez. Engedjék meg, hogy egy közvetlen választ adjak az elhangzott kérdésre. Engedjék meg, hogy a jelenlegi intézkedést a megfelelő kontextusba helyezzem. Azzal kezdeném, hogy ennek az intézkedésnek a koncepciója, a hozzáadott érték mezőgazdasági termékek esetében, viszont az a koncepció, amit a jogalkotó bevezetett, a következő, beleveszi a hozzáadott értéket, és ezzel párhuzamosan tekintettel van a javításokra olyan szinten, hogy megvalósul-e a környezetvédelem, illetve az élelmiszerbiztonság kérdései érvényesülnek-e, illetve az állat jólét kérdései. Az a jogalkotó, bővítette ennek az intézkedésnek az alkalmazási körét, tehát ez egy olyan dimenzió, amelyre, amikor az intézkedés értékeljük, tekintettel kell lenni. A hozzáadott érték a következő módon érhető el, különböző beruházásokkal, különböző támogatási intézkedésekkel, a hatékonyság mérésével, a feldolgozott termékek minőségének mérésével, az élelmiszerláncon belül, a megújuló energiaforrások szempontjából, illetve az új technológiák bevezetésével, valamint az innovatív technikák elindításával. Ezzel új lehetőségek nyílnak meg a piacon, illetve a minőség szempontjából is új utak nyílnak meg. Tehát nagyon fontos mindezt előtérbe állítani, annak érdekében, hogy az intézkedés e, elég hatást fejthessen ki. Elnök úr, a jogalkotó az idők során egy kontextusba helyezte a direct managementből a shared management kategóriába helyezte ezt az intézkedést, tehát a tagországoknak lehetőségük van arra, hogy kibővítsék ennek az intézkedésnek a hatáját, illetve kibővítsék más területekre is. A kiválasztás kritériumait, illetve a jövő időszakban a bizottság egy új javaslatot fog készíteni a 49-es cikkelyben az új rendeletben, és be fogja vezetni azokat a kritériumokat, amelyek érvényesülnek majd a kiválasztásnál, mégpedig kötelező módon. Elnök úr, ezen kívül el kell mondani azt is, hogy különböző aspektusokat kell figyelembe venni a projektek kiválasztásánál, amikor a bizottság engedélyezi a programokat, és készít egy értékelést a programokról és az intézkedésekről, akkor elemeznie kell a stratégiához való illeszkedést, nekem erre alkalmam volt, hogy ezt megemlítsem. És hogyha az intézkedés a jelenlegi időszakban arra kerül felhasználásra, hogy a világos célokat megvalósítsa, akik a struktúrális intézkedéseket felmérik, illetve a területi igényeket felmérik. Tehát ez a célpontosított felhasználás, ha a kiválasztás kritériumával valósult meg, illetve a befogadhatósági kritériumok alapján, ez a különböző segítségnyújtások közötti különbségtétellel, a kedvezményezettekre is tekintetek enni, milyen típusú támogatásról van szó, milyen, milyen szintű köztámogatásról. Tehát ezek az aspektusok olyan tényezőket jelentenek, amelyek az intézkedés céljait a stratégia igényeihez igazítják, az eredeti stratégia céljaihoz. Tehát ígérem, hogy ezeket az elemeket eh, vegyék figyelembe, és nem pusztán csak az intézkedést tekintsék, a többi kritériumtól szétválasztva. Nagyon fontos, hogy a kedvezményezett ilyen szellemben kapjon támogatást. A 1669-es rendeletet 2005-ben fogadtuk el. A célzott támogatásokat jobban kell érvényesíteni, a célokat jobban megfogalmazni, e felé mozdultunk el tehát jobban szeretnénk célzottan kiadni a támogatásokat, tehát egy megerősített stratégia keretében, amelyek kiterjednek a programok kialakítására is, pontosabbak a kiválasztási kritériumokat, befogadhatóságot illetően, fontos különbséget tenni a 18-as cikke értelmében, viszont ezt is látni kell, Az, hogy milyen intézkedésre van szó, és az intézkedés milyen mértékben járul hozzá a stratégia céljaihoz, és a programban ez hogyan domborul ki. Tehát ezzel azt gondolom sikerülhet reagálni az akályokra a gyenge pontokat sikerülhet beazonosítani, amelyekre felhívja a figyelmet a számvevő széki jelentés is. Tehát eh, eh, után követni fogjuk majd az előrelépéseket is a következő értékelési keretben. Ez az után kísérési keret, a monitoring keret, és értékelési keret, fontos eszköz, de mint említettem, nagyon fontos a célzott támogatás nyújtás, ezzel könnyebben mérhetjük a hatékonyságot az adott intézkedésnél. És mint említettem, a két prioritást figyelembe kell venni. Két mondatban ennyit szerettem volna elmondani. A jogalkotó az együttdöntési eljárásban konszenzus segítségével próbálja megoldani ezeket a problémákat, de természetesen a parlamentnek a plenárison ezt még el kell majd fogadnia. de a hatékonyság ezzel mindenképpen javulhat a vidékfejlesztési politika esetében. Fontos az objektivitás szempontjának érvényesítése. Tehát mindegy, hogy a, a mezőgazdasági üzemekről van ez, vagy az élmiszerláncról, ezeket meg kell védeni. Fel szeretném hívni a figyelmüket még arra a tényre is, hogy a 18-as és 20-as cikkeiben a társjogalkotó egy olyan keretet alakított ki, amikor a kedvezményezettek eh, szempontjaira figyelemmel vannak megfelelő dimenzióban. Lem, du dead weight et euh, du dead weight, je tiens à euh, rappeler Szeretnék tovább emlékeztetni arra, hogy a 67-es cikkely 2-es bekezdésében a vidékfejlesztésről szóló rendeletről van szó, pontosítjuk azt, hogy a mezőgazdasági beruházásoknál egy olyan kiadás, amelyre a kompetens hatóságokhoz történő benyújtás után valósul meg, befogadhatónak minősíthető. És az angol szöveget fogom idézni. Úgy értékeljük, hogy egy ösztönző elem is megjelenik itt, amely eh, a kockázatokat is kiküszöbölheti. Tehát fontos a stratégiát elemezni, és fontosnak tartottam, hogy ezt a megjegyzést kiemeljem. Azért, hogy a deadway kockázatát kiküszöbölhessük. Monsieur le Président, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek és a számvevőszéknek is a munkáját. Nagyon szépen köszönjük Szuza Uva úrnak, hogy kifejtette véleményét. Remélem, hogy legalább részben érvényes még a korábbi tevékenységeben tevékenységem során szerzett tapasztalat, nevezetesen, hogy minél hosszabb egy fejtegetés, annál kevesebb minden változik. Ebből kiindulva remélem, hogy azért ennek a fejtegetésnek lesz valamilyen folyamánya is, de zárásképpen még egyszer megadom a jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szívemből szólt ami az előadás hosszát illeti, és a változtatásra való hajlandóságot, illetve a kettő közötti összefüggést. Őszintén szólva, most még nagyobbak az aggájaim, mint az Európai Bizottság válasza előtt, mert azt hittem, hogy az Európai Bizottság partnere az Európai Parlamentnek abban, hogy minden európai eurót a lehető legbölcsebben próbáljunk elkölteni és hogy harcoljunk azért, hogy valamilyen módon megnöveljük a támogatottságát az Európai Uniónak és az EU költségvetésének. Tartok tőle, hogy nem ez a megfelelő irány, amelyet felvázolt a bizottság. Itt van a Life Plus pénzügyi eszköz a természetvédelemre, amely az 1-2-3-as intézkedés kb. 60%-át teszik ki. Voltak erről jelentések, trialógusok, hatalmas harcot folytattunk a tanácssal. A részletekbe menőkig. És ez ennek az intézkedésnek 60%-a, 5,6 milliárd euróról van szó. És úgy tűnik, még csak fel sem merül bennünk a kérdés, hogy miért költjük el ezt a pénzt. Persze beszélhetünk a célzottabb megközelítésről, a mennyiségi intézkedésekről következő rendelet 18-as cikkéről, beszélhetünk a megújuló energiákra vonatkozó intézkedések bevezetéséről, és így tovább, és így tovább. De úgy tűnik, hogy ennek az intézkedésnek, ennek az 1-2-3 as intézkedésnek nincs alapja, és annak, hogy a 7 év alatt 5,6 milliárdot költsünk el az élelmiszer feldolgozási iparákban. Tehát, mint ahogy mondtam, nekem csak megnövekedtek az aggájaim, nem hogy eloszlatta volna őket a bizottság hajlandó-e a bizottság feltenni magának a kérdést, hogy mi ennek a gyakorlatnak a lényege, és ha igen, akkor legalább kérdezzék meg a tagállamokat a vidékfejlesztési programok keretén belül, hogy konkrétan jelöljék meg, hogy miért van erre szükség, és hogy milyen célokat szeretnének ezzel elérni. Persze én szeretem a megosztott adott menedzsment és hasonló, tehát a közös kezelés és egyéb hasonló fogalmakat, hát legyünk reálisak. A tagállamokat nem érdekli, hogy hol költik el a pénzt, nekik az a lényeg, hogy a brüsszeli kasszából a lehető legtöbb összeg folyjon be a saját bankjaikba. Ez azt jelenti, hogy nagyon szigorú európai eljárásokra van szükség, arra vonatkozólag, hogy mire költhetik el ezt a pénzt. Ez nem azt jelenti, hogy több szabályra van szükség, és bonyolultabbá válik az egész. Nem. Egyszerű szabályok, egyszerű célokat kell megfogalmazni, és egyszerű szabályokat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell elérni őket. És ha ez nem sikerül elérni, nem sikerül elérni a célokat, akkor indoklásra van szükség, hogy ez miért nem sikerült. Én ezt vártam volna az Európai Bizottságtól. Lehet, hogy nem értettem mindent, amit mondott. Az önök által említett egyik-másik cikket nem ismerem nem tudnám fejből idézni, lehet, hogy épp itt lapul meg valahol a lényeg, de nekem valahogy az az érzésem, hogy azért nem erről van szó, nem ez a gond. És még egyszer mondom, szerintem Jens Geyer javaslatát kellene foganatosítanunk. Valamilyen módon vigyük ezt a plenáris elé, talán szóbeli kérdésként, vagy valamilyen más eszközzel is élhetünk de kérném az elnököt és a koordinátorokat, hogy vizsgálják meg, mit lehet itt tenni. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevő javaslatát. Szívesen eh, felkarolom, beszélni fogunk ezzel a koordinátorokkal. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. A következő következik 8-as Excel. Az Excelre vonatkozó napi rendi pont Jens jelentéstevőn kapja meg a szót parancsoljon. Nos, kedves Mihály, kedves Ján, áttekinthető a jelenlévő kollégák száma. Az Excel egy új közös vállalkozás, amely két már jól ismert vállalkozás fúziójából jön létre. Az ENIAC az egyik, amely a nanotechnológiára vonatkozik, a nanoelektronikára, a másik pedig az Artemis, szintén közös vállalkozásunk, amely a beágyazott rendszerekkel foglalkozik. Az Európai Bizottság arra megállapításra jutott, hogy a kettő olyan hasonló, olyan közel áll egymáshoz, hogy érdemes ezeket összekapcsolni. Az új közös vállalkozás neve az Excel lesz, egyébként semmi köze az ugyanezt a nevet viselő táblázatkészítő szoftverhez. Nekünk az ITRE számára kell véleményt megfogalmaznunk, az ITRE az illetékes szakbizottság, megpróbáltam egy véleményt megfogalmazni a titkárság segítségével. Nem annyira tartalmi kérdésekre összpontosítottam, hanem arra, hogy mi szempontunk szerint mit kell tartalmaznia a rende, az új rendeletnek. A párhuzamosságokat meg kell szüntetni, az észszerűséget növelni kell, nyilvánvalóan ez egy támogatandó cél. Tehát a lényeg az, hogy az Excel ügyvezető igazgatójának a kompetenciájait tisztázzuk, hogy bevonjanak minket a kinevezés folyamatába, hogy az összeférhetetlenség elkerülhető legyen, valamint, hogy a bizottság belső auditja vegyen részt az Excel éves jelentésének elkészítésében is, hogy az átláthatóság a szigazgatósági tanácsi tagok közétételével, valamint a pénzügyi érdekekről szóló nyilatkozattal növelhető legyen. Így az összeférhetetlenségeket már előre kizárhatjuk. Tekintettel arra, hogy miről beszéltünk az egyes napi rendi pont kapcsán, ahol a közös vállalkozások és költségvetési rendelet kapcsolatáról volt szó, itt egy módosítót figyelembe kell vennünk, és Odi kolléga jelezte, hogy vannak különböző javaslatai erre vonatkozóan. Politikai értelemben úgy látom, itt nincs nagyobb gond, inkább technikai jellegű a dosszié, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, de persze várom a kollégák javaslatait, ha vannak ilyenek. Köszönöm. Köszönjük szépen, kére valaki szót, Gerbányán, nem? Jó. Senki nem akart tehát hozzászólni. Szeretettel üdvözlöm a bizottság képviselőjét, nem tudom, jól elítettem e a nevét. Kérem az Európai Bizottságot, hogy foglaljon állást, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nos hát, tudomásul vettük, hogy nincsen politikai hatása mindennek az iparág az új programot meg fogja valósítani. Támogatjuk az első módosítást, amely egy egyszerűsített működést tesz lehetővé a bizottság és a biztos számára is fontos az, hogy ezen a területen a makro, illetve a nanoelektronikánál nagyon gyorsan változik a technológia. A többi véleményben szereplő módosítással kapcsolatban, nos hát úgy tűnik, hogy lesz egy belső ellenőrzési folyamat, a igazgató kinevezésével kapcsolatban is, amely az Excel Joint Undertaking esetében valósul majd meg, tehát örülünk annak, hogy egyszerűsítés történik, egyszerűbb lesz a működés, az iparág számára könnyebben lehet majd gyors választ adni a nemzetközi versenyre, különböző régiók között, a világon, hiszen igen, áldáz ez a harc. Köszönöm. Thank you very much uh, for this Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jelenleg semmit nem tudunk ehhez hozzáfűzni. Úgyhogy azt hiszem, hogy most ezt lezárhatjuk, ha csak a jelentéstevő nem kíván még hozzászólni. Köszönöm. Kicsit gyorsítottunk is a végére, hogy egyáltalán még eljussunk ehhez a napirendi ponthoz. Köszönöm szépen a bizottságnak, a szemvevőszéknek, a titkárságnak és a tolmácsoknak, mindenkinek, aki lehetővé tette a mai ülést. Ezzel tehát a november 7-i költségvetés ellenőrzési ülés végére értünk, szép estét kívánok mindenkinek, és akik most hazautaznak Brüsszelből, azoknak pedig jó utat kívánok. Köszönöm, viszontlátásra!